szót Bénye asszonynak. Kedves kollégák, a COP15 októberben indul be, és a célja pedig az, hogy megőrizzük a biológiai sokféleséget. És ne felejtsük itt el az emberi tevékenységet, hiszen ez felelős az éghajlat változásáért is. De Igazából nem szabad az állampolgárokat politikailag befolyásolni. Tehát se a gazdasági modell megváltoztatása, se a szabad kereskedelem, se a határok visszaállítása sem fogja jobban megvédeni a környezetet. Mi a fogyasztásunkért és az életmódunkért vagyunk felelősök hogyha nincsen változása a domináns ideológiában, akkor bajok lesznek. Igen, vészhelyzet van. Fajok tűnnek el, amelyek a klíma és környezetváltozás miatt pusztulnak ki. Nézzük meg Ausztrália szomorú példáját például. Például a levegőszennyezés, a vízszennyezés, a talajszennyezés és a pénzügyi hatalom növekedése mind-mind káros hatással bírnak az emberekre. A tengeri szállítás például sokkal több széndiokszidot bocsát ki, mint a gépjárművek. Senki nem kényszeríti őket, hogy bocsássanak ki kevesebbet. Itt igazából nagyon észszerűtlen módon van megszervezve a tengeri szállítás a világ egyik pontjából a másikba. Nézzük meg például a peszticidek használatát is, amelyek tönkretezik a talajt. A biológiai sokféleség eh, nagyon fontos, és nagyon fontos az is, hogy eh, a saját állományukat használjuk. Tehát miért kell ennyi állatot exportál, illetve importálni az Európai Unióba? Köszönöm szépen. Köszönöm, hölgyem. Most az ECR nevében Vondra képviselő kap szót másfél percre. Köszönöm, elnök úr. Én úgy gondolom, hogy a bírók sokféleség védelme kulcsfontosságú, és itt az ideje, hogy megszervezzük ezt a vitát. Hiszen a Világgazdasági Fórum is publikálta jelentését a borzalmas vesztegségekről, amelyeket a biológiai sokféleség elszenved. A probléma az az, hogy nem annyira Európában zajlik ez, hanem Európán kívül. Az anyagok, amelyeket ebben az épületben állítunk össze, fontos ajánlások, intézkedések alapján, hogy védjük az élettereket, hogy újra telepítsük az erdőket, Sajnos ezek a nagyon jó elképzelések rengeteg eh, szocialista jellegű szabályba ütköznek. Így az ellentétét érik el annak, amit szeretnének. Egy példát is említenék. Tehát például az emberiség mindig együtt élt a húsevőkkel, ragadozókkal, oroszlánnal, tigrissel. Ezek alulfejlett országokban élnek, és problémáik vannak azért, mert a világ másik országokban, például Európában kiterjeszkedik oda, és visszaszorítja ezeknek az állatoknak az életterét. Olyan lépésekre van szükségünk, amelyek jót és nem rosszat okoznak. Köszönöm szépen, kolléga úr. Most pedig eh, a GUE nevében Múdig kolléga kap szót. Másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. A biológiai sokféleség egy érték önmagában, és eh, nagyon fontos, hogy eh, az éghajlatváltozásban megpróbáljuk megőrizni. Látjuk, hogy növekszik a globális hőmérséklet. Éppen ezért vészhelyzetről van szó. És borzasztó lépésekkel pusztulnak ki, borzasztó sebességgel pusztulnak ki fajok. Az eh, Európai Unió pedig 2020-ban eh, szeretne tárgyalni a biológus sokféleség megőrzéséről. Mindenképpen meg kell állítani a pusztulást, meg kell állítani a biodiverzitás gyengülését. Ez vonatkozik a mezőgazdaságra, vonatkozik az erdőgazdaságra, a tengeri gazdálkodásra. Itt van a Párizsi Egyezmény és a biodiverzási célok. A mezőgazdaság reformját nem igazán szorgalmazzák itt. Tehát igazából a monokultúráról át kell térni a hagyományos helyi, hagyományos mezőgazdaságra. Az erdő is nagyon fontos. Az erdőkben a fajok 20%-a él. Rengeteget beszélünk az erdők pusztulásáról, és az erdők újjátelepítéséről, de hogyha újjátelepítünk erdőket, akkor ezek nem védik meg az ott kipusztult fajokat, azok nem fognak oda visszatérni. Nagyon fontos az, hogy az új stratégiával, a 2030-as stratégiával mérhető, kötelező célokat fogalmazunk meg, és csökkentsük 30% alá az ekoszisztémák pusztulását. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Évi kolléganők másfél szóra szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az állásfoglalás teljesen egyetelműen képviseli, hogy mennyire drámai az az ökológiai vészhelyzet, amiben élünk. Mindenki előtt ott van hogy hogyan romlik a természet, ahogy korábban az emberiség történelmében soha nem következett még be, eltűnnek fajok, és a kihalás fenyeget most már több mint egy millió állatfajt és növényfajt. A meteorológiai jelenségek extrémek, ezt is a klímaváltozás okozza, és ez még inkább rontja a biológiai sokféleség helyzetét. Mindenki elismeri, hogy ez a trend, ennek súlyos hatásai lesznek a teljes emberiségre, annyira, hogy akár a fenntartható fejlődés 80%-át is érinteni fogja, növekedni fog a szegénység, az élelmiszerellátás bizonytalansága és egészségügyi károkat is fog okozni. Ezért az a minimum, amit meg kell, hogy tegyen az Európai Bizottság a következő COP15-ön Kínában, az új EU biológiai sokféleségi stratégia alapján, 2030-as stratégia alapján, hogy el kell, fogadhassa az önkéntes vállalásokat, ambiciózusabb célokat és jogilag kötelező célokat kell, hogy elővezessünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. És köszönöm, hogy betartotta a felszólalási időt. Líze képviselője a szó, egy perce van, tessék. Non vedo l'onorevole... Nem, nincs itt Lize képviselő. Nem ül itt, úgyhogy esetleg majd később megadom neki a lehetőséget a felszólalásra. Guteland képviselő, másfél perc. Tessék. herr talman. Köszönöm szépen, elnök úr. Az állatok kiirtása óriási sebességgel zajlik. Nagyon komoly ökológiai válsággal szembesülünk. Igazából egy millió faj fenyegetett. Ennyit fenyeget a kipusztulás. Ez olyan mértékű, mint amikor kihaltak a dinoszauruszok. Ennek pedig pusztító következményei vannak az emberiségre is. Mi van akkor, hogyha egyszerűen nem tudjuk ellátni táplálékkal a világot, növény és állati táplálékkal? És amennyiben nem csökkentjük a peszticideket a mezőgazdaságban, akkor még nagyobb lesz a válság. Tehát egyszerűen csökkenteni kell a vegyszerek számát, hiszen károsak a környezetre. Tudjuk, hogy az intenzív mezőgazdaság veszélyes. És tudjuk, hogy vannak olyan anyagok, amelyek nagyon károsak az emberekre nézve és a környezetre nézve is, és ezeket naponta esszük a gyerekeink is ebben nőnek fel, és nagyon károsan befolyásoljuk az egészségüket, amennyiben ezeket a vegyszereket továbbá is használjuk. Nagyon büszke vagyok arra a munkára, amelyet itt tettek, és nagyon büszke vagyok a saját frakció munkájára is, és örülök, hogy vannak kötelező céljaink a biológiai sokféleség megőrzésére. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, és üdvözlöm a gyermekét is, aki itt megjelent és meghallgatta a felszólalását. Kámfen képviselője a szó, másfél perc. Tessék. Tisztelt biztos úr, üdvözlöm. Ma este az önök stratégiájáról beszélünk, a Európai Biológiai Sokféleségről 2030-ra. Igen, nagyon jó. Hát már létezik egy európai stratégia 2020-ra, és ez teljesen sikertelen volt. A természetvédelmi célok, amelyeket meghatároztunk, egyiket sem értük el. Hogyha most néhány hét múlva előáll, mondjuk február végén egy stratégiával, nagy számokkal, szép szavakkal, de semmilyen konkrét jogalkotási javaslattal, kötelező jogavas, hát akkor az egy nagyon szimpatikus stratégia lesz, de haszontalan. Konkrétan várjuk azt, hogy ez a 30% a teljes európai területre vonatkozóan védettséget kell, hogy kapjon, azért, hogy a természetet meg tudjuk védeni az emberi tevékenység hatása ellen kötelező számban, számokban meghatározott csökkentési célokat kérünk a növényvédőszerek használata tekintetében. Egy módszerre van szükség, egy a növényvédőszerek hatására szeretnénk pontos adatokat kapni. Több hónappal ezelőtt az Európai Parlament kérte önöket, hogy a számoljanak be arról, hogy a méhekre milyen hatása van a növényvédőszereknek. A fogyasztás minket érint a leginkább, ugye a trópusi erdők helyzet erre is hat a mi fogyasztásunk. Mi ezeket akarjuk, hogyha ezzel nem tudnak előállni, biztos úr, akkor ennek a stratégiának semmi értelme nincs. Köszönöm szépen. Tusszán képviselője a szó, egy perce van, tessék. Köszönöm. 75%-a a szárazföldi, és 85%-a a szárazföldi élőhelyeknek veszélyben van. Az emberiség van veszélyben, hiszen amennyiben a talaj, a tenger, az erdő veszélyben van, akkor az emberiség is veszélyben van. Nagyon fontos az, hogy ne áldozunk fel mindent a profitért egy ökológiai vészhelyzet van, és ez túlmutat a nemzeti logikán, hogyha a közös kontinensünket akarnánk megőr, akarjuk megőrizni. Tehát nem lehet kizsákmányolni a természetet. És igazából egy globális veszélyről van szó, egy globális veszély ellen kell fellépnünk. Tehát egy filozófiai újragondolkodásra van szükség. Hiszen csak jogi eszközökkel nem tudjuk megvédeni a természetet. Nagyon fontos a bolygó jövője számából, hogy őrizzük meg a területünk 30%-át védett területként. És amennyiben a COP15 nem sikerül, akkor Európa nagyon komoly veszélyekkel áll szemben. Köszönöm. Köszönöm. Most Limmer kolléga kap kettő percre szó. Tisztelt kollégák! Tiszta levegő, tiszta folyók, intakt, érintetlen környezet, védett flóra, fauna megfelelő keretfeltételek mellett ez működhet. Természetesen élénk viták vannak, az ember része az ökoszisztémának. Nagyon sok zöld követelésben azonban ez nem jelenik meg anélkül, hogy az emberiség nélkül, hiszen az emberiség nélkül amúgy is minden jobb lenne. A környezetvédelem az a tegnapi, ma a klímát akarjuk hipokrata módon megvédeni. Keveset foglalkozunk a tájvédelemmel, a szélberendezésekkel, és ezek közötti ellentmondással az ökológiai értelemben senkit nem hat meg. Nagyon sok területet pontosan emiatt megpecsételnek. A termék eh, tanúsítványokat nem akarják eh, megszigorítani. Nevethetünk ezen? a partmenti régiókat eh, korlátozzák, és a zöld megállapodás arról beszél, hogy milyen fontos lesz az offshore iparterületek felépítése. A napelemekben nem akadályoztuk meg a káros anyagok alkalmazását, nem töröltük el a növényírtószereket, az akkumulátorokat tovább, és itt már nem tárolunk ugyan, de Kínába szállítjuk minden mérgező elemével együtt. A biológiai sokrétűség, azt mondjuk az éghajlatváltozás fenyegeti, de hadd mondjam el, hogy nem kivételesek a tevékenységeink, és hogyha úgy látjuk, hogy a a tiszta tengereket akarunk, akkor tulajdonképpen csak hipokraták vagyunk. Nem, én nem akarok ilyen lenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Colleague, there is a blue card for you. Kék kártyás kérdés van. Elfogadja a kollega? Limmer kollega. Elfogadja a kékkártyás kérdést? Metz kollega. Sajnálom, de elutasították. A, a következő Bompár kollega, egy perc. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! a legutóbbi biológiai sokféleségi egyezményről szóló jelentés döbbenetes. Egy millió fajt fenyeget az eltűnés. És ez most pillanatilag a hatodik ilyen dolog. 2010-ben megfogalmazott céljainkat nem értük el. Éppen értért a COP 15 céljai meghatározó jellegűek lesznek és a nemzetközi közösség segítségére is szükségünk van. Mindenek előtt hagyjuk abba a túlzott peszticid használatot, hiszen a vegyszerek ártanak az állatoknak, a növényeknek, mint például a glifozát. A parlamentünknek most kell döntenie a betiltásáról, és pedig egy nagyon precíz menetrenddel, hogy milyen lépésekben tiltják be majd a glizofátot, a GMO-kat is azért hozzák létre, hogy kiküszöböljék a peszticideket. A ipar már keresi azt, a mezőgazdasági ipar már keresi azt a lehetőséget, hogy megkerülje a GMO tilalmakra vonatkozó szabályokat el kell zárnunk az útjukat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mameri képviselője a szó, másfél perce van. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. A következő ENSZ biológiai sokféleségi konferencia célja, hogy meghatározzuk a jövőt, és az EU hozzáállása nem olyan jelentős, csak beszélünk és beszélünk. Nézzük meg, hogy a brit vizekben, például a holland elektro, elektromos halászattal milyen sok biológiai sokféleségi csökkenés következett be. A, vagy nézzük azokat a csatornán működő szuper halászhajókat, amelyek hatalmas mennyiségű halat halásznak ki, és minden mást is megszüntetnek, megölnek ott a területen nagyon magas intelligenciájú delfinekkel együtt is. Ez gyakorlatilag a kelet-afrikai teljes halászati területet tönkretette és még szegényebbé teszi az ottani szegényeket. Ez csak két kis példa arra vonatkozóan, hogy az EU igazából a profitot a biológiai sokféleség elé helyezi. És ha az EU nem állítja le azokat a tevékenységeket, amelyek fenyegetik a környezetet, addig nincs semmi jogunk arra, hogy másokra mutogassunk. Cselekvésre van szükség, és nem a nagy szavakra. Az emberek figyelnek minket. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most Linz kollega kap egy percre. Igen, tisztelt elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! A biodiverzitás és az éghajlatvédelem kéz a kézben kell, hogy járjon. Ha a párizsi ambiciózus célok után itt az ideje, hogy a biodiverzitás menetrendjét is meghatározzuk. Erős Európai Uniós jeladásra van szükség a fenntartható erdőgazdálkodás ennek része, hiszen ez jelentős mértékben segíti a biodiverzitást, az ökorendszereket. Megvan a lehetősége arra, hogy az éghajlatváltozás hatásait csökkentse. Nem tartom észszerűnek, hogy a célokat önmagáért határozzuk meg szimbolikus politikát folytassunk, nem nemzetközi szinten jobb jogszabályozás kell, hogy legyen a legfontosabb iránymutató. A 30%-os határ a megfelelő hatástanulmányokkal például nagyon fontos, és ezért azért azt kérem, hogy átfogó hatástanulmányokat is végezzünk. Köszönöm szépen. Most Rónai kollégának adom meg a szót egy perc.

csak ausztráliában az élőlényt veszélyeztet a kihalás. a mi felelősségünk az hogy megakadályozzuk és megőrizzük a bolygónk biológiai soksznűségét. az hogy sokfélék vagyunk egy olyan érték amelyre mindenáron vigyáznunk kell. köszönöm szépen a szót! köszönöm szépen! Stefán Uta képviselője a szó, egy perce van. Tessék. Köszönöm, elnök úr. Ma a városokról fogok beszélni. 68 a világ lakosságnak 2050-re városban fog élni. Tudjuk, hogy a klímaváltozás miatt növekszik a hőmérséklet, és tudjuk, hogy minden a környezet meg fog változni. Amikor nagyon szennyezett a város, mint például Bukarest, akkor a megoldás az, hogy városi erdőségeket, kerteket, parkokat létesítünk, és zöld tetőket is. Intelligens városokról, amikor beszélünk, akkor fenntartható módszerekről kell beszélnünk. Olyan természetes ökoszisztémára van szükségünk, amelyek folyosóként össze kapcsolja a területeket. Ezért az európai alapokat kell felhasználni arra, hogy zöld tetőket, parkokat, kerteket alakítsunk ki a városokban. Ezzel tudjuk támogatni az állampolgárokat. Elnök úr, kedves kollégák, a városba kell, hogy behatoljon a természet, és nem fordítva. Köszönöm. Köszönöm. Következő felszólaló, Hesling képviselő, egy perce van. A hatodik nagy ember okozta ez alkalommal el, ember okozta kihalásban vagyunk, és úgy gondolom itt a, az ideje annak, hogy a célokat meghatározzuk. Az ENSZ célzai jók, de nincsenek európai célok, például a közös mezőgazdaság politikában az intenzív gazdálkodás és a fajok kihalásához vezet. Egészen világos célokat kell meghatároznunk, csökkenteni a gyomírtószereket, a, hú, a 20 millió hektár szója, 20 millió tonna szóját importálunk, ezen is változtatnunk kell. Nem szabad a 30%-os védettségi területeket meghatározni, és 70% hulladék területet nem, extenzívek kell tenni a mezőgazdaságot. Még egy dolgot. Azt mondtuk, hogy a, a gene, a gén technológiára nincs szükségünk, moratóriumot akarunk, ezek gyilkosak. Köszönöm szépen. Most Dávid kollégának adom meg a szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is az Európai Unió egésze nem részes fele a, az ENSZ biodiverzitás megnak, az ENSZ biodiverzitás megállapodásának, hanem a tagállamok a részes felek. Az Európai Bizottság javaslata megpróbálja az európai adófizetők pénzét arra felhasználni, hogy az éghajlatváltozás elleni harcot használja fel. Az EU-nak nem szabad olyan projekteket, megállapodásokat elindítani, mint a Mercosur megállapodás, hiszen ez is a trópusi esőerdők lerombolásához vezet a növényalapú termékek miatt. A, nem, a nem multinacionális vállalatok kapzsisága rombolja a természetet, ugyanígy olyan hat- halászati megállapodást fogadtak el a a parlamentben, amely szintén nem kedvez a honos populációknak. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Kokkalis kollégának szintén egy percben. Grazie, Presidente. Uh, Köszönöm. Biztos úr. Elnök úr. Ez a parlament megszavazta az európai zöld megállapodást, és a bizottság pedig uh, szeretné újra áttekinteni a CBD egyezményt. Egy hete jelent meg egy cikk, hogy az elmúlt 30 évben a tengerek nagyon nagy mértékben melegedtek. Az óceánok pedig a globális melegedés 90 et veszik fel. Ez megfelel több Hiroshima-ra ledobott bomba erejével. A tengeri fajok életében nagyon nagy pusztulást látunk. És megkérjük a bizottságot, hogy ez a zöld megállapodás, ez legyen kék megállapodás is, és vonatkozzon a tengerekre is. Köszönöm szépen. És most Vjezik kolléga kap egy percre szót. Köszönöm. A biológiai sokféleség védelme szinte az egyik legnagyobb kihívás, amelyel szemben állunk. Függünk a természettől, függünk a biológiai sokféleségtől, de nem törődünk vele eleget. Éppen ezért vagyunk válságban. A hatodik nagy kipusztulási hullámot az emberiség okozta. Éppen ezért eh, sürgős, hogy eh, védjük a természetet, védjük az élőhelyeket legyenek olyan területek, ahol nem építkezünk, ahol nem írtjuk az erdőt, ahol nem építünk utat. Meg kell őrizni a természetet úgy, amilyen formában van. És a biológiai sokféleség védelme az egyik legfontosabb feladatunk, de lehet, hogy nem elég. Igazából elfelejtjük megírni a házi feladatunkat itt, Európában a biológiai sokféleség kipusztulása, eltűnése nem visszafordítható. Köszönöm, most Andriő kolléga kap egy percre szót. Köszönöm, elnök úr. Néhány dolgot szeretnék mondani. 40 év alatt a korallzátonyok nagy része eltűnt. 40 év alatt az erdők fele eltűnt. Egy millió faj fog eltűnni a következő években. És tudjuk, hogy mi az oka hiszen az ember vezényli az élettér megszüntetését. A klímaváltozás, a levegőszennyezés is az emberiség felelőssége. A mindennapi szokásaink okozzák ezt a katasztrófát. És itt az Európai Parlamentben döntést kell hoznunk. Tehát például itt olyan kereskedelmi egyezményeket kötünk, amivel a világ másik felével kereskedünk, és nem törődünk azzal, hogy ez mit jelent az ekoszisztéma és a természet számára. Hogyha így folytatjuk ezt, akkor az lesz a vége, hogy mi leszünk az utolsó faj, mielőtt mi is eltűnünk. Itt az ideje megérteni, hogy ha nem őrizzük meg a biológiai sokféleséget, akkor mi sem éljük túl ezt a helyzetet. Ennyire egyszerű. Köszönöm szépen. Most Javeva kolléganő kap szót egy percre. Az ökoszisztéma attól függ, hogy a sokrétűség megmarad-e. De már évek óta azt látjuk, hogy a fajok sorban kihalnak, az intenzív mezőgazdasági termelés, a gyomírtók szennyezés miatt. A Föld egyre szegényebb biológiai és genetikai értelemben. Gyakran feledkezünk meg arról, hogy a biológiai sokrétűség az alagja a társadalmunknak, gazdaságunknak. A legutóbbi stratégiai hatástanulmányok, EU hatástanulmány legutóbbi eredménye nem ad sok reményt, de van időnk azért arra, hogy megfordítsuk a trendet. A bizottság sikeres stratégiát tud kialakítani most, meg tudjuk majd mutatni azt, hogy meg tudjuk ezt valósítani, és a társadalmat is megtartani. Következő felszólaló Metz képviselő, egy perc. Nem csak éghajlati szükséghelyzetben, hanem biodiverzitási szükséghelyzetben is vagyunk. Feltűnt önöknek, hogy egyre csendesebb a vidék, nincsenek madarak, nincsenek rovarok. A hatodik nagy fajkihalás már rég elkezdődött, mi meg egyszerűen megyünk tovább. Business as usual a következő generáció kárára. A természetnek több millió érre volt szüksége a komplex ökoszisztémák kialakítására. Úgy tűnik az emberiségnek csak néhány évtizedre van szüksége ahhoz, hogy ezt megszüntesse, de mégis tudjuk, hogy mit kell tegyünk. A gyomírtószerek csökkentése, a genetikailag manipulált, módosított növényeket nem szabad importálni. A természetvédelmet növelni kell, a vizeket, erdőket és az ökoszisztémát önmagában mindenütt védeni. A fajok sokrétűsége nélkül az ember számára sem, sem lesz jövő. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kedves kolléga, Bollasz képviselője a szó. Egy perce van. Köszönöm, elnök úr nemzeti parkok, támogatások. Ez az ENSZ biológiai sokféleségi egyezménye, múlt évi egyezménye tartalmaz ezeknek a védelmét, és az intenzív mezőgazdasággal is kell, hogy foglalkoznunk. A monokultúrák, a kereskedelmi erdőgazdálkodás, a biodiversifikáció, biológiai sokféleséggel különböző törvények foglalkoznak. Az ír kormány olyan törvényeket hoz, amelyek egyáltalán nem veszik figyelembe a biológiai sokféleséget. Az ír kormány és maga az EU is még mindig támogatja az intenzív gazdálkodást a természetes vagy a biogazdálkodással szemben, és ez a biológiai sokféleség alapelveit is sérti. Jogilag kötelező biológiai sokféleségi célokra van szükség, globális és EU szinten is, és ehhez megfelelő támogatásra is szükség van a következő hosszú távú EU költségvetésben. Továbbá az EU természetvédelmi jogalkotásai eszközeinek a végrehajtását is jobban kell hangsúlyozni. lépni kell biztos úr, mielőtt a helyzet rosszabbra fordul. Köszönöm szépen! Buda képviselője szó egy percben. Köszönöm, elnök úr. A biológiai sokféleség rendkívül fontos az emberi élet szempontjából is. Ez nem csak nekünk fontos, hanem a következő generációk számára is. Az ember hozzájárult a biológiai sokféleség jelentős romlásához. Közép és hosszú távon is hatásokat látunk klímaváltozás, általános felmelegedés, ez tönkreteszi a biológiai sokféleséget. Ez az új COP 15-ös egyezmény, ez egy olyan eszköz kell, hogy legyen, ami lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy megvédjék a biológiai sokféleséget. A tagállamoknak meg kell érteniük azt, hogy megfelelő finanszírozást, elégséges pénzügyi eszközöket kell biztosítani a célok eléréséhez. A mezőgazdaságot partnerként kell tekinteni, hiszen közösen tudjuk megvívni ezt a harcot, közösen tudjuk megvédeni a biológiai sokféleséget finanszírozásra is szükség van, a mezőgazdasági gyakorlat meg tudja védeni a biológiai sokféleséget, a természetet. Ehhez persze több pénzre van szükség. A kutatás és az innováció is rendkívül fontos ilyen szempontból, és ott is finanszírozásra van szükség. Köszönöm szépen. Vóden képviselője a szó, egy percben tessék. Köszönöm. Nem számít, hogy hol ülünk ebben a teremben vagy hogy hova tesszük az X-et, amikor szavazunk. Mindegy, hogy milyen a bőrünk színe, vagy milyen nyelvet beszélünk. A biológiai sokféleség, amit megörököltünk, egy nagyon értékes örökség, közös tulajdonunk, és ezt egyszerűen meg kell, hogy védjük a gyermekeink és unokáink számára. Az, ausztrál, az ausztráliai bozótüzek fel kellene, hogy ébresztenek minket, Komoly cselekvésre van szükség, konkrét kötelező célokat kell, hogy felállítsunk, a természetvédelme érdekében csökkenteni kell a széndiokszid kibocsátást, és a klímavészhelyzetet kezelnünk kell. A 2020-as EU biológiai sokféleségi céljaink nem teljesülnek. A COP15 előtt állítsuk fel a 2030-as célokat. Amikor holnap majd elmegyek innen, és utoljára elmegyek innen Strasbourgból, azt szeretném kérni, hogy önök, akik itt maradnak, legyenek határozottak, lépjenek föl, lépjenek föl az olajbárokkal szemben, a nagy cégekkel szemben, és vigyék végig ezt a harcot. Meg is fogják tenni, biztos vagyok abban, hogy megteszik. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Ó, oh, Sullivan képviselője szó egy percben. A kínai COP konferencia a biológiai sokrétűségről szól. Az emberek felismerték, hogy klímaválság van. De azt is megértették az emberek, hogy a klíma és a biológiai sokféleség válsága összefonódik. Ökológiai oktatóként mindig példákat használok. Hogyha nem védjük meg a biológiai sokféleséget, eljön az az idő, amikor a gyerekek nem fogják tudni, milyen az egy virágot az erdőben leszakítani. Nem fogják tudni, mik a katicabogarak és a pillangók. Csak a könyvekből fogják őket megismerni. Itt van az idő, eljött az idő, hogy az Európai Unió befejezze az életterek tönkretevését. És igazából ezt a folyamatot nem lehet csak a mezőgazdasággal és csak a halászattal megoldani. Ma megszavaztunk egy állásfoglalást, amely az európai zöld megalapodásról szólt. Ez az Európai Unió legambiciózusabb környezetvédelmi politikája. De tudjuk azt is, hogy nem tettünk eleget annak érdekében, hogy megreformáljuk azt, ahogy termelünk és halászunk Európában. Folytatnunk kell a cselekvést. Köszönöm. Köszönöm szépen. És most Kanev képviselő kap egy percre szót. A biodiverzitás védelme nem csak az élelmiszertermelés, a gyógyszertermelés szempontjából fontos, hanem az, az egészséges élet és a fenntartható családi vállalkozásoknak is az. A biodiverzitás és éghajlat védelem természetbarát gazdasági fejlődéssel kell, hogy együtt járjon. Garantálni kell a biodiverzitás célokat, azok hatékony nyomon követését. A legfontosabb projekteket az EU-nak finanszírozni kell. Hazám, Bulgária a Natura 2000-es mechanizmusokat nem hajtotta végre azért, mert nincsenek megfelelő kormányzati politikák a turizmus, közlekedés, mezőgazdaság és környezetvédelem terén. A Natura 2000 hiánya és a hiányzó nemzeti parkok csak néhányat jelentenek a problémák közül. Meg kell tudnunk mutatni, hogy van politikai akarat az EU célok elérésére, és szigorú ellenőrzéssel az EU politikákat nyomon követjük. Köszönöm. Köszönöm én is, kedves kollega. Most megadom a szót Kárleszként kollégának egy percben. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Nagyon sokan ugye Ausztrália felé tekintünk. Nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy mi is ég. Nézzük meg a vízfelületeket, nézzük meg ezt a korál területet is. Ugye emberi tevékenység, vegyi szennyezés, biológiai szennyezés, műanyagok, ennek mind nagyon kedvezőtlen hatása van erre a nagy tűzhatára. Végül is kettő harmada a tengeri területnek jelentősen megváltozott az emberi fellépés miatt. De ezt nem nagyon látjuk. Ambiciózus célokra van szükség azért, hogy megoldjuk a tengeri biológiai sokféleséget, és legyenek nagyon ambiciózusak a céljaink. Az óceánok 100%-át védjük meg, mert kezd elfáradni, kezdenek elfáradni ezek a vizek. Az Európai Unió a első olyan terület, ahol fontosnak tekintettük a tengeri területek megvédését, az óceánok megvédését. Ahogy Katrin Sabó is mondja, az egész emberiség közös tulajdona, közös öröksége mindez. Védjük meg! Köszönöm szépen! Paulus képviselője a szó, egy perce van. Eh, Elnök úr, hölgyeim és uraim! Hoztam valamit, egy jelentést. Európa környezetéről szól ez a jelentés. Természetesen megvan az összes hivatalos nyelven, és online is megtalálható. Az elmúlt öt év adatait találják meg benne, amelyet az Európai Környezeti Hivatal állított össze Európáról, és elárulom, hogy nem túl jó a helyzet. Nem túl jó az állapot, hiszen vissza esnek a fajok, eltűnnek a fajok. Mikor láttam utoljára fogolymadarat? Már nem is emlékszem rá. Abba kell hagynunk azt, hogy a fajok védelmét és a biológiai sokféleségét elválasztjuk egymástól, hiszen ez összefügg. Milliárdokat ruházunk be a természetet szétziláló gazdaságba. Örülök, hogy végre elfogadunk egy állásfoglalást a biológiai sokféliségről holnap. Remélem, hogy ezeket az alapelveket akkor is viszont látjuk, amikor a kapról beszélünk, vagy a költségvetésről. Hiszen szükségünk van ezekre a pénzekre, hogy javítsuk a környezet helyzetét Európában. Köszönöm. Köszönöm. Most vájdere, kolléga kap egy percre szót. Egy van egy barátom, aki szenvedélyes, ornitológus, több ezer madarat ismer. És remélem, hogy sem a fekete gólya, sem a Fülöp-szigeteki sas nem fog eltűnni. Hiszen naponta körülbelül 150 faj pusztul ki, állat, növény, rovar, kétéltű. Ezért feladatunk, hogy az intenzív mezőgazdaságot visszaszorítsuk. Mindenek előtt a növényvédőszerek, a peszticidek használatát és a biogazdálkodásra kell helyezni a hangsúlyt a GMO-k nélkül. Hiszen így egészségesebbek lesznek az állatok, a növények, és megmarad a biológiai sokféleség. A bioélelmiszerek meg egyszerűen finomabbak. Gazdaságilag is értelmes ez, hiszen mindenhol nő a kereslet az egészséges élelmiszerek iránt. Nagyon fontos a biomezőgazdaság, és nagyon fontos az, hogy az európai költségvetésből támogassuk a biogazdálkodást. Köszönöm szépen. A szó most Rivazi kolléganői parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tíz éve Tudjuk, hogy függünk a flórától, faunától, de folytatjuk a pusztítást, és pedig olyan mértékben, amilyet soha nem látott az emberiség. Egy millió faj fenyegetett, és ezt olvashatjuk a 2019-es jelentésben. Tehát most egy olyan ponton vagyunk, ahol eldőlhet minden. Elveszhet a biológiai sokféleség, de még megmenthetjük. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy merre lépünk. A biológiai sokféleség eltűnése igenis érinti az őshonos lakosságot is. Éppen ezért a biodiverzitás védelme a saját védelmünk is. Amennyiben eltűnik a biológiai sokféleség, katasztrofális hatása lesz a fejlődő országokra, hiszen egyszerűen nem fognak táplálékot találni. És például Kínában is nagyon veszélyes a helyzet, meg kell őrizni a flórát, faunát, méregteleníteni kell az óceánokat, és meg kell őriznünk a peszticid nélküli mezőgazdaságot. Köszönöm. Kedves kollégák, kérem, hogy ne lépjenek túl a felszólási időn, nem akarom senkitől elvenni a mikrofont, és ne is kényszerítsenek erre. Árimond képviselő a szó, egy perc. Igen, tisztelt elnök úr, biztos úr. Három számmal és egy rovarral akarom illusztrálni. A számok 84. A kultúrnövények 84%-a rovaroktól függ, 76%-a 30 éven, 76%-a 30 éven belül eltűnt, és 50 milliárd euró az, ami közvetlenül a közvetlen adókra vezethető vissza az európai mezőgazdaság politikában. Az egy rovar pedig, amiről beszélek, az a mi nem csak az állatvédelem, a, a, az ökológiai egyensúly miatt fontos, hanem gazdasági értelemben is. A mi négy okom miatt fontos, egyrészt a monokultúra, a, a klímamezőgazdaság, felmelegedés, a, a méztermelés és a bionikotinok. E, nyilvánvalóan az éghajlatvédelemmel kapcsolatban tudjuk, hogy mi a feladatunk, jól is végeztük el az új megállapodással, a zöld megállapodással. A monokultúra és a, a növényvédőszerek, a családi vállalatokat, gazdálkodásokat támogatni kell, hiszen ezek megmentik a, a méheket, a másik pedig a neonikotinokat meg be kell tiltani, mert hogyha nem találunk alternatívát, tehát meghal a mély, meghal az ember is. Nem tudom, hogy gondolják, de én ezt szeretném elkerülni. Köszönöm. Köszönöm szépen én is. Finner kollega egy percben. Jó estét kívánok, igen, tisztelt biztos úr, elnök úr, kedves kollégák. Nagyon sok mindent hallottunk a biodiverzitásról. Én ebben az egy percben egy témára szeretnék kitérni, amely a legnagyobb ökoszisztéma a lábunk alatt lévő talaj. Ez az utolsó paradicsom. Olyan mikrobiológiai eh, funkciója van, víztisztítás, tárolás, eh, az egész világot táplálja. Itt az ideje, hogy végre a talaj irányelvről, talajvédelemről, humuszvédelemről beszéljünk, mert talaj nélkül nincs semmi mellékhatás az, amit látunk, hogy mi az, amit tönkreteszünk a talajban, hogy erodálódik, fájdalmasan romlik a minősége, a bakteriális élet is csökken. Ugyanezt történik a, az emberi bélrendszerben, tehát a, a talaj a saját betegségeinkkel is összefüggelik. Úgyhogy az ezt percem lejárt, szeretném csak azt mondani, hogy védjék a földet, a talajt és az emberek bérrendszerét. Köszönöm szépen, Spiráki kollega egy percben. Köszönöm szépen. Biztos úr, világos a számokból, adatokból, hogy mindenképpen sürgős új kötelező politika kialakítása, intézkedések meghatalazza a biodiverzitásra tragédia az, amit a képeken láttunk az Amazonról, Ausztráliából. Olyan intézkedésekre van szükség, amely ezeket fogja megakadályozni. A COP15 Kína kapcsán globális erőfeszítésekre van szükség, ezt már most látjuk, kötelező célkitűzésekre, a párizsi megállapodás irányvonala mentén. Tudjuk, hogy mi a mi feladatunk, tudjuk, hogy új, friss pénzeket tettünk a, köz, a költségvetésben a biodiverzitásra, és biztos vagyok abban, hogy ezzel a gazdák számára is jövedelmet tudunk biztosítani. A vállalkozásokat is segíteni kell. Köszönöm szépen. Most pedig Büchner kollega kapja meg egy percben a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok állat, növény és orga, szer, a vegyi anyagok miatt eltűnnek. És azért is, mert elveszük az életterüket. Másikok a fajok kihalásának azonban gyakran olyasmi, amiről megfeledkezünk, ez a sugárzás. A kutatások kimutatták, hogy a sugárzás a a méheknél, más állatoknál megzavarja az orientációs képességet. Ugyan el tudnak repülni otthonról, de nem találnak haza. Az egerek néha már az ötödik generációban irreverzibilis formában terméketlenek lesznek. Más fajoknál is hasonló megfigyelések vannak. Ha a mobil átjátszó állomásokat továbbra is kiépítjük, akkor még több állat és növényfaj el fog tűnni visszahozhatatlanul a földünkről. Köszönöm. Köszönöm én is. Köszönöm. Melo képviselője a szó, egy perce van. Az Európai Unió számára a biológiai sokféleség prioritás kell, hogy legyen a stratégiájában. Hazámban a terület nagy eh, része tengerrel határos. A biológiai sokféleség az óceánokban is megtalálható. A széndiokszid 25%-át abszorbálja az óceán, és az oxigén nagy részét is biztosítja. Nagyon fontos ez a kérdés. Erősíteni kell az ellenállást. A párizsi célokat kell, hogy szolgáljuk. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió tudjon harcolni a klímaváltozás ellen, hiszen a klímaváltozás miatt 4%-kal csökken az oxigén tartalma az óceánoknak és ennek drámai hatása lesz az állatfajokra. Több millió fajt fenyeget a kihalás, romlik a partvidékek helyzete, műanyag szigetek alakulnak ki a csendes óceánban, északon, már 17-szer nagyobb a műanyag szigeteknek a területe, mint Portugália területe. Nulla műanyag célt kell, hogy kitűzünk, és csak így tudunk harcolni a biológiai védelme érdekében. Köszönöm szépen. Líze kolléga, megengedem, hogy helyet foglaljon, és most önél a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Világszerte, és természetesen az Európai Unióban is sokkal többet kell tennünk a fajok védelme értelmében, és ezért holnap meg fogjuk szavadni a néppárt részéről ezt az állásfoglalást, és köszönöm mindenkinek, aki segített, különösen Agnes Feldnek óva intek mindenkit attól, hogy a biodiverzitás kapcsán mindig csak a megeldő, az, e, a, az egyszerű megoldásokat favorizáljuk. 30%-os maximalizálás, szigorú eljárások, nem. Jobb hálózat kiépítésre van szükség, és amit Jár kollega mondott, a renaturalizációnak az ösztönzése, tehát a mocsárterületek újra vízzel való feltöltése, ezek például, ezeket erősíteni kell. És sajnos azt is meg kell mondani, hogy néha mérlegelnünk kell. Néha az európai öm, biodiverzitás konfliktust okoz. Például összeütközik az emberi egészséggel, hogyha kimegyünk a városból, akkor problémák adódnak, tehát mérlegelni kell. És nem szabad egyoldalúan a gazdákat kárhoztatni, ahogy az egyes módosító teszi, ez nem visz célba, közösen kell dolgoznunk, nem pedig egymás ellen. Köszönöm. Vielen Dank, grazie mille, e adesso nagyon köszönöm, és megkezdjük a spontán felszólalások időszakát. Hárman kértek szót, mind három felszólalónk szót tudok adni. Novák képviselővel kezdjük, tessék. Tisztelt elnök úr! A földanyáról szólunk, és ezért nagyon gondosan kell bánnunk a földanyával. Ha nem így teszünk, akkor megtapasztalhatjuk ennek a következményeit. Tény az, hogy nagyon sok növényes állatfaj kihalt, ezen oknál fogva cselekednünk kell. Ugyanakkor ezen intézkedések úgy alakítandó ki, hogy az embereket ne terheljék az eltúlzott administratív intézkedések. Minden növény vagy állatfajnak megvan a jelentősége a föld számára, néha elfelejtkezünk a méhekről, noha nagyon fontos szerepük van a beporzásban. Az Európai Bizottság rendkívül sok rétű feladattal rendelkezik. A növény és állatfajok védelme mellett a bizottságnak az emberek igényeit is ki kell elégítenie. Nem mindenért a gazdák, a vétkesek, a fogyasztók is vétkesek a szennyezésben. Köszönöm szépen, eh, Novák kollega Heisel kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Valóban az életünk kockán forog itt ezen a bolygón, nem csak a klímaváltozás miatt, hanem amiatt is, hogy a biodiverzitás nagymértékben csökken. Nem csak amiatt, hogy felégetik az Abazonas erdőit, vagy a szibériai tüzek miatt, hanem amiatt is, hogy nagymértékben csökken a méhek száma. Ezek olyan dolgok, amelyekkel mi találkoztunk korábban ez természetes volt számunkra, viszont most már meg kell állítani az erdő kiirtását, nem szabad a nikotonoidot és más hasonló peszticideket alkalmazni. Jó az, hogy beszélünk ma erről, és jó az is, hogy holnap elfogadjuk ezt az állásolási indítványt. Fel kell szólítani a tagállamokat arra, hogy több pénzt adjanak erre, és mindenképpen jogilag kötelezővé kell tennie. Költségvetési pénzekből és horizontális programokból is kell erre pénz. Köszönöm szépen, Heisel kolléga, Ferreira kolléga a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen a biodiverzitás csökkenését és elvesztését mindannyian szeretnénk megállítani. Ez ugyanúgy vonatkozik az állatvilágra, mint ahogy a növényvilágra is. Ugyanis a biodiverzitás elvesztése rendkívül veszélyes az emberiség szempontjából is. Ambiciózus célkitűzésekre van szükség, de az ambiciózus célkitűzések mellett ambiciózus költségvetésre is szükség lenne. Amit pedig most az MFF-ben látunk, az nem éppen rózsás. Meg kell állítanunk azt, hogy a természetet és a természeti forrásokat árucikként kezeljék, meg kell állítanunk az élőhelyek kiírtását, meg kell állítanunk a, az invazív fajok elterjedését. Olyan gazdasági modellre van szükségünk, és olyan politikai célkitűzésekre, amelyek figyelembe veszik azt, hogy a környezet nem árucik. Köszönöm. Köszönöm, Ferreira kolléga. Ezzel a spontán hozzászólások lezárultak. A vita végén pedig még egyszer Sinkevicius biztos úrnak adok szót. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólásokat, és köszönöm a támogatást az ambíciózus biodiverzitási politika mellett az Európai Unióban és mindenhol a világon. Luana úrral maximálisan egyetértek. Ő ugyanis elmondta, hogy csak egyetlen bolygónk van, és hogy B-terv, plan B az van, de B bolygó, planet B az nincsen. Csak ez az egy bolygónk van. Az egész emberiség javát szolgálja az, hogyha ambiciózusak leszünk, hogyha egyértelműen elmondjuk az érdekelt feleknek és a polgároknak, hogy miért kell megváltoztatnunk a fogyasztási és termelési mintáinkat. Megfelelő, gyors és igazságos új gazdaságra való átállásra van szükség mindenkit biztosítanék afelől, hogy meghallgattam azt, hogy jogilag kötelező érvényű célkitűzéseket kérnek. Meghallgattam az erdőírtásról, a peszticidek használatáról és az intenzív mezőgazdaságról szóló megjegyzéseket, és ezeket fel is jegyeztem. Tehát mindenhol, minden politikában meg kell, hogy jelenjen a biodiverzitás, a halászati politikában, a mezőgazdaságban, a vidékfejlesztésben egyaránt. Természetesen minden esetben hatástanulmányokat is kell végeznünk. Kokalis úrnak, Meló képviselőnek szeretnék köszönetet mondani, hogy az óceánok rendkívül fontos szerepére is felhívták a figyelmet. Nem csak a biodiverzitásban, hanem a klímaváltozás csökkentésében is fontos szerepet játszanak az óceánok. Az óceánok és a halgazdálkodás igen érzékeny témák, és biztosítanunk kell, hogy